bancos principales ya son martillitos. Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszöntöm Önöket a Gazdaság és Monetáris Ügyek Bizottságának mai ülésén. Először is az első napirendi pontunk magának a napirendnek az elfogadása kivéve Permans Berez asszony jelentését, mert ezt elhalasztottuk, úgyhogy ezzel a módosítással azt javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendtervezetet. Tudják önök is minden bizonyal, hogy több képviselői, képviselőt tömörítő delegáció Sharon Bowles elnökletével Írországban járt tegnap és tegnap előtt, megvitattuk az ír soros elnökség menetrendjét és prioritásait. Tudják ugye, hogy jövő év január 1-én kezdődik az ír elnökség, és a látogatás során az ír gazdaság sajátos helyzete, valamint a kiigazító kiigazítási program sikereit is megvitattuk, és a delegáció tudomásul vette azon óriási kihívásokat, amelyekkel Írország a pénzügyi válság során szembesült, és azzal is tisztában vagyunk, hogy a számos tényező, amely korábban befolyásolta Írország gazdaságát, ezek ma is adottak. Különös figyelmet szenteltünk annak, hogy Írország hogyan fogja megoldani a bankválság problémáit. A delegáció kormányzati képviselőkkel is tárgyalt, és az ír parlament képviselőivel, valamint a központi bank, az ír központi bank képviselőivel és a gazdaság képviselőivel is találkozott a delegáció a pénzügyminiszterrel, valamint Lucinda Crichtonnal, az európai ügyekért illetékes miniszterrel is találkoztunk, Matthew Adolfival is egyeztettünk, aki a Központi Bank pénzügyi szabályzatának kérdéseivel foglalkozik, és a pénzügyi szabályozási program kérdéseit is megvitattuk, így különös tekintettel megvitattuk azon javaslatokat, amelyek egy egységes bank felügyelet megvalósítására törekszenek, és holnap fogunk ugye erről a jelentésről szavazni. További közleményeket majd a ma délutáni ülésen fog az elnök asszony bejelenteni, és ezzel rögtön át is térünk az első, pontosabban a harmadik napi rendi pontra, a közös hozzáadott értékadó rendszerről szóló 2006 per 112 per EK irányelvnek egy csalás elleni gyors reagálási mechanizmus tekintetében történő módosítása a jelentés címe. Az előadó David Káza, de Káza úr helyett Gozes úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én Lüli asszony voltam korábban, most Káza úr. No, hát akkor ez nagyon sokféleséget jelent számomra. Nos, több ö, jegyzetet is hagyott a jelentéstevő számomra. A bizottság által javasolt szöveg levonja a jelenlegi rendszerek hiányosságainak a következményeit, és pedig a körhinta csalás, amely Eh, az héja csalásokban nagyon eltér, elterjedt, és amelyre egy autószabályozás eh, hoztak létre, de ez hatékonynak, hatékonytalannak bizonyult. Épp ezért a bizottság azt javasolja, hogy gyors reagálású mechanizmust hozzon létre azért, hogy gyorsan tudjon harcolni a, a körhintacsalás ellen. Ez a mechanizmus kiegészítő az eltérési rendszert. David Kaza támogatja a bizottság javaslatát, és úgy gondolja, hogy nincsen szükség nagy változtatásokra. Ugyanakkor a érdekelt felekkel való konzultáció után a költségeket illetően felhívták arra a figyelmet, hogy a gyors reagálási mechanizmus csak a különleges körülmények között hívják elő. A hatos módosítóban beszél erről a javaslatról. Úgy látja, hogy egyelőre nincsenek ellentmondások a az anyagban, és a tanács véleményét várja, és ugyanakkor várja a kollégáknak a módosításait, hogy, javasolja, hogy javítsanak a bizottság szövegén. Köszönöm szépen a figyelmüket. Hogyha megengedik, akkor mint ahogy mondtam, Lüling asszony nevében beszéltem korábban, de E, a bizottságnak a jelentése, az kihagyja szakbizottságnak az e, jelentése, kihagyta azt, hogy én e, adtam elő Lüling, Lüling asszonynak a kérdéseit, és azt hitte a bizottság képviselője, hogy itt eltérések vannak, és ezért kérdéseket tett föl, és én voltam ennek a, az üzenetnek az elvivője. Tehát, hogyha Káza úrnak az anyagával kapcsolatban ugyanaz a helyzet, akkor szívesen elviszem. Köszönöm szépen. Gozéz úr, nagyon szerencsés a frakciója, hogy ilyen kitűnő koordinátora van, és most pedig a szocialisták nevében Ludvinson úr nevében Ferreira asszonynak adom meg a szót, aki szintén, szintén nagyon szerencsés, hogy a szocialista frakció eh, koordinátora lehet. Köszönöm szépen. Igen, valóban, és én Olé Ludvigsen nevében beszélek, mert ő ma nem tudott eljönni az ülésünkre. Kiinduló pontként, eh, ez ugye Ole álláspontja, ezt a nagyon fontos javaslatot üdvözli. A bizottság az adócsalás témájában nagyon határozottan fellép, fontos a hozzáadott érték biztosítása, és ebben a tekintetben sokkal többet kellene az Európai Uniónak e tekintetben tennie. Egy gyors reagálási mechanizmus bevezetése egy észszerű első lépésnek tűnik. Ez egy logikus megoldása annak a problémának, amelyel gyakran szembesülnek a tagállamok, amikor nem tudnak elég gyorsan fellépni a masszív és nagy mértékű héjacsalással szemben. Ludvigson úr örömmel konstatálja, hogy Káza úr is osztja ezt a nézetet, és meggyőződése, hogy a kettőjük által végzett közös munka ebben a témában az elkövetkezendő hetek során rendkívül konstruktív lesz. Ugyanakkor Ole Ludvigson azt is elismeri, hogy azért vannak még tisztázatlan kérdések ezzel a javaslattal kapcsolatban. Így a bizottság úgy tűnik, hogy nem tett meg mindent, további lépések szükségesek, főleg két kérdéssel kapcsolatosan. Először is elfogadható, hogy a fordított adózás mechanizmusa az egyetlen lépés a kezdeti szakaszban ebben az eszköztárban, de ez nem lehet még a folyamat vége. Nem elfogadható, hogy nincs egy kiforrottabb terv arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezen eszköztárhoz újabb eszközöket hozzátenni az évek során. A bizottság fontos, hogy értékelje ezt a folyamatot, és másodszorban a javaslat nem különösebben segíti a tagállamok közti koordinációt. Egy sajátos intézkedés alkalmazása egy tagállamban komoly hatást válthat ki más tagállam rendszerére. Ez egy kulcsfontosságú pont, amikor megpróbáljuk életre hívni ezt a mechanizmust. A különböző tagállamok lépései összekapcsolódnak, éppen ezért ez nagyon fontos. Olle Ludvigsen továbbra, továbbá szeretne fokozottabb átláthatóságot vinni a különböző lépésekbe. A tagállamok számára ez egy teljesítendő feladat. Hogyha egy kezdeti szakaszban átfogó képet szeretnénk kapni, akkor ezáltal az együttműködés is könnyebbé válna. Ugyanígy Olle Ludvigsen szeretné, hogy a bizottság további javaslatokat dolgozzon ki ebben a tekintetben egy észszerű időkereten belül. Ami pedig Kaza úr erőfeszítéseit illeti, hogy egy konkrét határt szabjunk, az hiacsalás tekintetében Olle Ludwigsen szerint ezt körültekintőbben kell megvizsgálni. A gyors reagálási mechanizmus egy jó folyamat, egy jó eljárás, de ezt csak kivételes esetekben kellene alkalmazni, és le kell szögezni azt is, hogy a tagállamok megelőző módon is felléphetnek a héja bevételek kiesésével szemben, nem pusztán olyan helyzetekben, amikor már bekövetkezett ez a bevétel kiesés, és éppen ezért ezek statisztikailag is kimutathatóak. Végezetül Ole Ludvigsen úgy véli, hogy Határozottabban kell fogalmaznunk a forrásokkal kapcsolatban és az administratív kapacitások esetében is. A gyorsállási mechanizmus csak akkor működik kielégítően, ha a bizottság mindig képes arra, hogy gyorsan és pontosan fellépjen. Biztosítani kell e véget, hogy a humán erőforrások megfelelőek a bizottságnál, és egy gyorsított belső döntéshozatali eljárás is létrejön. Máskülönben a dolgok egész egyszerűen nem fognak működni. És miután ezen gyakorlati észrevételeket megtettem, Ole Ludvigsen nevében én szeretné kifejezésre jutatni köszönetét Kázá úrnak ezért a kitűnő jelentéstervezetért, és számít arra, hogy továbbá, továbbra is együttműködnek majd ennél a dossziénál. Köszönöm szépen! Ferreira asszony, a liberálisok nevében Jakleva asszony kap szót. Elnézést. Úgy tűnik, hogy akkor a liberálisok nevében senki sem fog felszólalni, Gigoldurat sem látom, úgyhogy eh, Ashley Fox kap szót. Thank you, Chairman. You'll be glad. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel nyugtázza nyilván, hogy én saját nevemben beszélek itt ma délelőtt. Köszönöm Káza úrnak a kitűnő munkát. Két rövid észrevételt szeretnék tenni. Először is egyetértek azzal, hogy miután a fordított adózásnak és magának az áfa rendszernek komoly hatása van a gazdaságra, ezt a mechanizmus csak utolsó lehetőségként kell bevetni, hogyha már minden rend, a csalás elleni küzdelemben rendelkezésre álló opciót kiaknáztunk, és ezek nem működtek. A fordított adózás nem helyettesíthet egy sokkal szigorúbb értékelés és ellenőrzési rendszert. A második megjegyzésem a hatodik módosításra vonatkozik. Több vitára lenne szükség azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy hirtelen és súlyos vagy masszív csalás. Ezt a bizottságnak definiálni kéne. Ahogyan az előadó is javasolja, a fordított adózás csak akkor lenne szabad alkalmazni, hogyha már a csalás mértéke egy adott százalékot meghaladott. Azt hiszem, hogy ha szigorú kritériumokat alkalmazunk, akkor ezt el lehet kerülni. Nincs garancia arra, hogy mi a pontosan a megfelelő százalékos mérték. Itt van mozgásterük a tagállamoknak, és ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy korán megelőző intézkedéseket tegyenek. Miután a csalás bekövetkezett, már eh, nehéz eh, az elveszett adóbevételeket eh, visszaszerezni, és olyan kihívásokat jelenthez, ami alássa az egész intézkedés értékét. De összességében jó ez a jelentés, Daviddel és a többi árnyék előadóval pedig majd örömmel fog továbbra együtt dolgozni. Köszönöm szépen, Fox úr, most pedig Kleve asszonynak adom meg a szót. Én is saját nevemben beszélek a Szociáldemokrata frakció tagjaként. Szeretnék gratulálni mindenek előtt a jelentéstevőnek, hogy elkészítette ezt a jelentést, amely szerintem nagyon jó az adóelkerülés, adócsalás témakörében a következő hetekben egy jelentést készítek, majd az év végéig ez el is fog készülni. Ezzel kívánunk reagálni arra, hogy a bizottság ígért a, egy akció, egy cselekvési tervet az adó elkerülés, adócsalás témakörében. Most a gyorsreagálási mechanizmusról szeretnék röviden szólni az áfacsalások elleni küzdelemben. A bizottság készít egy eszköztárat, és ezt az elemét mindenképpen üdvözölnünk kell. De több kollégával együtt én is azt kérem, hogy készüljön el egy megalapozottabb cselekvési terv az adott csalások elleni küzdelem számára, ami túlmegy ezen a gyorsreagálási mechanizmuson hogyha rövidtávú intézkedéseket vagy eszközöket nézünk, többre van szükség, mint ez a mechanizmus. Újra és újra el kell mondanom, mindenütt elmondom, ahogy csak lehet, egy trillió euró potenciális adóbevételt veszt el a, veszít el az EU, pont nagyon komoly, súlyos gazdasági válság időszakában, amikor a költségvetési megszorításokat érik a tagállamok. Káza úr megpróbált konkrét definíciókat is megalkotni. Ez ennek a jelentésnek az egyik legfőbb komponense, és ennek kapcsán foglalkozhatunk az adókerüléssel. De azért legyünk óvatosak a definíciókkal. Eljárhatnánk úgy is például, hogy a definícióban, a csalás definíciójában lévő záradékot kiterjesztjük. A gyors reagálási mechanizmus célja az, hogy olyan komplex csalási rendszereket támadjon, amelyek túlmutatnak egy tagállamon. Ezért a tagállamok közötti koordináció, valamint a bizottságtól érkező kérések megfelelő kezelése az előfeltétele minden előrelépésnek. Köszönöm szépen Káza úrnak a jelentést, én is örömmel várom az együttműködést a módosítókkal kapcsolatban. Köszönöm, Levasszony, mondja az elnök. Szeretne még valaki hozzászólni? recommendation to, to... Nincsen semmi ajánlásom ezzel az anyaggal kapcsolatban. Akkor az Európai Bizottság képviselője kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Káza eh, előadó úrnak a bizottság javaslatának a támogatását. Két-három mod, ö, megjegyzésem lenne a módosítókat illetően. Nyilvánvalóan egy gyors egy mechanizmusról van szó, amely nagyon szükséges esetekben kell, hogy lépjen föl. Tehát ez nem a rendes mechanizmus tehát határozott esetekben lehet felhasználni ezt, például szén dioxid kibocsátása kapcsolatos veszteségek, amelyek 5 milliárdot tettek ki, legutóbb volt szükség erre a lépésre. Nyilvánvalóan a gazdasági szereplőknek is elég gyorsan kell alkalmazkodni az új körülményekhez, de azt hiszem, hogy azért a díjak eléggé alacsonyak, korlátoltak, és meghatározott esetekben lehet. Nos, mi a súlyos csalás? az előadó megpróbált bevételi százalékokat mutatni. A bizottság javaslatában nehéznek találta meghatározni azt, hogy mit jelent a hirtelen súlyos csalás, Épp ezért ezt a rugalmasságot a tagállamokra hagyja, ők fogják ezt a gyors reagálási mechanizmust használni, de csak a nagyon sürgős és különleges esetekben. Ezen kívül megelőző intézkedéseket kell hozni, tehát nem arról van szó, hogy egész egyszerűen megállapodják a csalást, hanem hogy elő menjenek, elébe menjenek, amikor látják, hogy léteznek konkrét kockázatai ennek a csalásnak ideiglenes derogáció nem tudjuk, hogy elegendő-e a csalás megelőzésére. A bizottság nem így gondolja, akár csak ön, tehát össze kell hangolni a tagállamok közötti intézkedésekkel, és épp ezért Samet a biztos úr egy cselekvési tervet fog bemutatni az év vége előtt a csalás elleni harc érdekében. Nyilvánvalóan a a csalás elleni harc az a tagállamoktól függ, és a tagállamok közötti együttműködéstől. A bizottság csak ösztönzőként, összehangolóként tud részt venni ebben a harcban van, hiszen a feladata ez inkább a tagállamoknak. Ennyit akartam mondani jelenleg. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed, Mr. Raponi. Köszönöm szépen a bizottságnak a szóvivét. Ön is szót akar? Igen, én csak annyit akartam mondani, hogy én följegyeztem ezeket a megjegyzéseket, ezek összetartanak tulajdonképpen, és nagyon konstruktívek, és gondolom, hogy David Kaza eh, majd válaszolni fog ezekre a kérdésekre, eh, és a kompromisszumos módosítókon keresztül sikerül majd pontosabbá tenni a szöveget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen eh, a módosítók benyújtásának a határideje december 5-e dél, és december, január 21-én fogjuk a módosítókat megtárgyalni, és január 22-én fogjuk a bizottságban a szavazást megejteni, és a plenárison való szavazás február 1-én fog megtörténni. Jön a következő napi rendi pont, és pedig a megerősített együttműködés a pénzügyi tranzakciós adó területén. De Podimata asszony, az előadó nincs még itt. And shadows know only Mr. Stretch, so I don't know. Nem tudom, hogy akkor most ki fogja átvenni helyette. Tartsunk öt perc szünetet? Jó. Nem, éppen most megérkezett az előadó. előadó. So if you agree, we are gonna wait for a few... Hogyha egyet értenek vele, akkor mégis várunk öt percet. Egy percet? Gyorsan végeztünk az előző témával, úgyhogy akkor van néhány percünk, hogy megváltjuk az előadókat. So we con- Folytassuk, és megadom a szót Anni Podimattának, aki előadó a megerősített együttműködés a pénzügyi tranzakciós adó területén című jelentésnél. Köszönöm szépen! A módosító indítványokat eh, fogjuk megvitatni, amelyek eh, a megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra vonatkoznak, és szeretném arról tájékoztatni a képviselőket. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, amiért ilyen konstruktívan viszonyultak az általunk a kezdetben meghatározott megközelítéshez, nevezetesen, hogy szeretnénk tartani magunkat azon értékeléshez, hogy vajon a megerősített együttműködés bevezetésére vonatkozó előírások teljesülnek-e, és nem annyira a felülvizsgált pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatos javaslat érdemi kérdéseire helyeztük a hangsúlyt, tehát szeretném megköszönni az jelentéstevőknek az együttműködést, és persze a többi kollégának is, aki előterjesztett módosító indítványt. 28 módosító indítvány érkezett összesen, és arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy két kompromisszumos módosítást javasoltam. Ezek ismételten közvetlenül kapcsolódnak az egy megerősített együttműködésre vonatkozó eljáráshoz, és nem a pénzügyi tranzakciós adó érdemi kérdéseivel foglalkoznak. Ami az első kompromisszumot illeti, nos, hangsúlyozzuk, hogy a pénzügyi tranzakciós adó akkor tudja valóra váltani a célkitűzéseit, hogyha globálisan sikerül megvalósítani ezt, és az Európai Uniónak globális szinten kellene dolgoznia a megállapodás érdekében. Továbbá az a megítélésük, hogy a tagállamok, amelyek a pénzügyi tranzakció bevezetésére törekednek az megerősített együttműködés keretében, példával járhatnak, példával élhetnek, és így nehéz lesz a nem csatlakozó országoknak nem csatlakozni, amint majd valóra válik ez, a, ez az adó. A pénzügyi tranzakciós adó globális létrehozásának kedvezne ez. Másodszorban pedig felszólítjuk az Európai Bizottságot arra, hogy a kezdeti hatásértékelését egészítse ki, és vizsgálja meg, egy pénzügyi tranzakciós adó sajátos jellemzőit egy tagállamokból álló kisebb csoportban, és ennek fényében vizsgálja felül javaslatát. Azt hiszem, hogy a hármas módosítót elfogadtuk, az ötöset, 15-öset és a 13-asat Matthias asszony és Klute úr részéről. Ezek arra vonatkoznak, ezek az első kompromisszumos indítványra vonatkoznak, a globális FTT-re vonatkozóan, ami pedig a kiegészítést, a kezdeti hatásértékelés kiegészítését illeti, ugye a bizottság javaslatra gondolok. Figyelembe vettük ebből a szempontból Luling asszony módosítóit. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bizottság már elkezdte a kezdeti, az eredeti hatásértékelés kiegészítését, figyelembe véve az FTT-nek a résztvevő és a nem résztvevő országokra gyakorolt hatását is. Ehhez még azt szeretném hozzátenni, hogy egy kicsit bizarr, hogy a nem résztvevő országokat jobban aggasztja a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének a hatása, mint azon országokat, amelyek bevezetik ezt az adót. Ami pedig a többi módosítót illeti, néhány egyszerűen megismétli azt az álláspontot, amelyet a parlament májusban elfogadott. Ez vonatkozik a négyes módosítóra, a Turunen asszony tollából, a 15-ösre is ez vonatkozik, Matthias asszony és Klute úr módosító indítványa ez. Mind a kettő ugyanabba az irányba mutat, és összhangban van a májusban elfogadott álláspontunkkal, ezért úgy gondolom, hogy ezek támogatásra érdemesek. Minden bizonyal nem meglepő, hogy vannak olyan módosítók is, amelyek a megerősített együttműködést elvetik. Ezeket főleg svéd kollégáink, Hökmark úr és Schmidt úr készítették, és megismételném még azt is, hogy Hát valahol ez mégis meglepetés, mert arra gondolhatnánk, hogy azok, akik ellenzik a pénzügyi tranzakciós adót, őket ők megkönnyebbülnek a megerősített együttműködés láttán, de hogyha meghallgatjuk a vita során, ha figyelembe vesszük a vita során korábban elhangzott érveket, hogy a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, akkor kicsit mégiscsak meglepő, hogy őket most aggasztja, és úgy tűnik, hogy a megerősített együttműködést elutasítják, mert azt gondolják, hogy az FTT gyakorlatilag olyan sikeres lehet, hogy ez a nem résztvevő országokra, azon országokra is kihatással lesz, amelyek nem kívánják ezt bevezetni. Végezetül pedig ismételten Szeretnék szívesen köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, azért mert nagyon építőjelegű volt a kérdéshez való viszonyulásuk, és engedjék meg azt is, hogy személyesen és különös tekintettel köszönetet mondjak Lüling asszonynak azért, mert ennyire konstruktív volt a hozzáállása. Persze köztudott az is, hogy a személyes nézeteink nem feltétlenül vannak összhangban. Ugyanakkor ami az által előterjesztett módosítást illeti, a néppárt képviselőjeként járt el. Úgyhogy ami ezt a beleegyezés eljárást illeti, remélhetőleg hamarosan lezárjuk, hogy az érdemi kérdésekkel is elkezdhessünk foglalkozni, és minden bizonyal az a vita majd sokkal izgalmasabb lesz mindannyiunk számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Podimata asszony. Most pedig Luling asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először annyit szeretnék mondani, hogy mivel magam és több kolléga is többször hiányzott szakmai okokból, mégis nagyon örülök, hogy ma a módosítókról beszélhetünk itt a megerősített együttműködés keretében. Mi sürget bennünket az idő, de hangsúlyozni kell, hogy milyen tétek vannak, ugyanak, hogy nehogy elhomályosítsa a nézetét némely embereknek a lelkesedés. A az eljárásnak a célja nem az, hogy újra kezdjük a vitát a, a pénzügyi tranzakciós adó előnyeiről és hátrányairól, a 28 módosítót újraolvasva, de látom, hogy vannak olyan kollégák, akik még mindig nem értették meg, hogy ugyanazt a logikát kell követni mindegyik preambulum bekez, bekezdésben, hiszen úgy tűnik, hogy itt mintha erkölcsi mozgalmak kezdődtek volna, de szerintem ennek most nincsen helye ebben a jelentésben. Inkább arról van szó, hogy melyek a következményei a megerősített együttműködésnek az e, az Európai Unióban, az egységes piacban, a résztvevő tagállamokban, de ugyanakkor még azokban is, akik nem vesznek részt. Tehát ez sem több, sem kevesebb ennél. Vannak még lényeges pontok, amelyek hangsúlyozni szeretnék azon a tagállamok, akik úgy döntenek, vagy döntenének, hogy kívül maradnak, tulajdonképpen őket mégiscsak fogja érinteni ez a helyzet. A szemet a biztos úr hangsúlyozta, hogy a bizottságnak a javaslata nagy részben a 2011-es eredeti javaslatra alapul. Tehát e, egy eléggé széles körű területen kívüliséget vezettek akkor be, mert nem szerették volna a pénzügyi műveleteknek az eltérítését lehetővé tenni. Épp ezért az Európai Unió belsején foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy mi lesz ennek a területen kívüliségnek a hatája. Egyelőre nem tudunk semmit sem erről, ez a tárgyalásoktól és a javaslatoktól fog függni. A munka eléggé bonyolult, de ne tegyük úgy, mintha csak az önkéntes tagállamok, akik hallandók, az megerősített együttműködésre lennének érintve. Ez egy pénzügyi e, e, e, intézmény, amely a megerősített együttműködésen kívüli ország számára is jelent egy értéket azon ország részéről, amely megteszi, a, amely része a megerősített együttműködést. Hogyha egy, olyan intézményről van szó, hogyha a, ebben a zónában van ennek az intézménynek a székhelye, akkor is világosan kell látni a problémát. Épp ezért sajnálom, hogy a megerősített együttműködésnek a kérését nem, nem kíséri bizonyos jelzés, amelyek fontosak ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan vannak olyanok, akik szeretik a titokzatosságot művelni, lehet, hogy ez majd kellemetlen meglepetéseket fog okozni. Tehát kérdéseket kell feltenni, és azzal, hogy én megjegyzéseket teszek, ez nem azt jelenti, hogy én ezt nem támogatom, én a többség a véleményét elfogadom, de igazából arról van szó, hogy a bizottság komoly munkát végezzen, és a javaslata nem spórolhatja meg a belső piaci hatásvizsgálatot, és hogy milyen interakció van a, bent és a kívül lévő tagállamok zónájának. Ennyit akartam mondani. Egyet értek, mint ahogy mondta a jelentéstevő is. a két kompromisszumos módosítóval kapcsolatban amelyeket a javaslataimnak megfelelően módosítottak. De ne felejtsük el, hogy mik a tétek, hiszen nem vonatkoztathatjuk el magunkat a, a, ebben az együttműködésben bent lévő és kívül levő államok szempontjából, hiszen azt szeretnénk, hogyha ezek a kompromisszumos módosítók jók lennének, és reméljük, hogy az FTT valóban elér, tehát a pénzügyi tranzakciós adó valóban eléri a célját. Hát, hogy most ez aztán pozitív vagy negatív példa lesz, ezt még nem tudjuk. Hát majd a a svéd tapasztalat, és megértem a svéd kollégákat, amikor bevezették a pénzügyi tranzakciós adót, akkor az nagy siker volt, és azt mondták, legalábbis London számára volt nagy siker, de azért ezek sosem jutottak el Svédországig, tehát épp ezért ez ilyenfajta műveleteknek a mellette és ellene szoró érveit meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen. Most pedig van te Mosszá képviseletében, az ALDE árnyék előadója képviseletében Klingt úr kap szót. Köszönöm szépen. Tremóza kollégám ahogyan valamennyien tudjátok, Katalóniában van, ahol éppen választások vannak, úgyhogy most otthon van, és eh, a választások eredményét eh, értékeli, ezért nem tud itt lenni. Nem hagyott semmilyen írásos anyagot rám, ezért eh, most egyszerűen képviselőként fogok beszélni erről. A következővel kezdeném. Először is a pénzügyi tranzakciós adó már egy nagyon régi téma, több mint 30 éve kezdtünk erről beszélni, vitatkozni, és a, van egy jó német mondás, hogy minden jó dologhoz idő kell, hát ezt most meg tehetjük, elég idő állt rendelkezésünkre, és tulajdonképpen a bizottság tervezetéről csak pozitívan nyilatkozhatunk. Ez egy jó anyag, és hogyha ezt tényleg meg is tudják valósítani, és hogyha nem lehet az adózás alól kibújni, akkor se, hogyha az EU-n kívül folytat valaki üzleti tevékenységet, és ez még hozzájárul a származási hely elve, amit a parlament akar, ha ez mind így lesz, akkor ez sikeres lesz. De hát azt is el kell mondani, hogy a tagállamok közül sokan ezt nem így látják, és a bizottság által javasolt elvet nem tudják elfogadni. Ilyen vagy olyan formában ezt le akarják redukálni, csökkenteni akarják, tulajdonképpen egy általános tőzsdei forgalmi adóra, és ezt is tovább korlátoznák csak a részvénykereskedelemre. Ez tulajdonképpen ez a svéd kollégák hibája, Ole Schmidt az ALDE beli frakciótársam hibája is, mert ami a múltban Svédországban történt, hogy most azt mondják, hogy most ugyanez fog történni akkor is, hogyha az FTT-t, a tranzakciós adót bevezetjük itt az EU-ban. Nos, Svédország nem ebben a formában vezetett be e, pénzügyi tranzakciós adót, mint ahogy a bizottság javasolta. E, még ha Londonban is került sor a tranzakciókra, azokat is meg kellett volna Svédországban adóztatni. Most ebben a formában a javaslatról tulajdonképpen aggájaim vannak, mert ami megmaradt, hogy, hogy ami megmaradt a javaslatból, az tényleg sikeres lehet-e. Először is áttekintető számú eh, tagállamra lenne szükség, hogy ez most 11 vagy 12, az mindegy, de eltérő elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan is nézzen ki ez az adó. Már az eredeti koncepció nagyon felhígult. A franciák azt mondják, hogy nekünk már megvan az az adónk. Eh, augusztus 1-ével bevezettük a eh, tőzsdeügyletekre, legalábbis a francia részvényekre ezt a pénzügyi tranzakciós adót. Hát ez persze nem az, amiről mi itt beszélünk. És nem e, állnak készen arra a franciák, hogy módosítsák a már náluk bevezetett adót. Ha ez így lesz, akkor az a 11-12 ország, akik e, részt akarnak venni a megerősített együttműködésben, és ezek között nagyon nagy különbségek vannak, és akkor nem nyertünk semmit. Ahelyett, hogy Európát e, tovább integrálnánk, egy nagyon kontraproduktív dolgot vezetnénk be. Azután azok az országok, akik ebben részt akarnak venni, azt mondják, hogy ez azért jogos, mert a pénzügyi szektor okozta a válságot, ezért nekik részt kell venni a költségek megfizetésében. Nos, egészen egyszerűen csak adóbevételeket akarnak ezzel a filozófiával. Tudjuk, hogy reménytelenül eladósodottak ezek az országok, és minden eszköz jó, hogy valami plusz adóbevételhez jussanak. Ezért üdvözlik ezt a javaslatot, anélkül, hogy a tényleges céllal egyetértenek, ami pedig az lenne, hogy a kis adófizetőt tehermentesítsük, és a pénzügyi ágazatot vonjuk be az általuk okozott károk korrigálásába. Ezért hát előttem szóló azt én Brewingnek csak igazat tudok adni. Mielőtt tudnánk, hogy konkrétan a mm, most már így módosított adó bevezetése milyen hatással járna a tagállamokra, azokra, akik benne vannak az együttműködésben, és azokra, akik nincsenek. Ami, amíg ezt nem tudjuk, addig elég visszafogott vagyok a bevezetéssel kapcsolatban. És hogyha azt halljuk, hogy már eleve abból indulunk eh, ki, hogy nem lehet 2016. január 1-ével bevezetni ezt az adót, akkor hát még szkeptikusak vagyok, mert addig még nagyon sok minden változhat. Az utolsó megjegyzésem. Még mindig nem tudom, hogyan akarjuk biztosítani azt, eh, hogy ténylegesen ezt az adót eh, rendesen be tudják szedni, és át tudják utalni, a tagállamok egymásnak. Mert nagyon sok ország, aki ebben nincs benne, de nekik is be kellene szedni az adót az eredeti, a származási hely eh, elve alapján. Nos, eh, ezeknek az adózási, administratív eh, feladatoknak nem biztos, hogy meg fognak felelni. És ez emiatt vagyok viszonylag szkeptikus az egész ügyel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm. Most pedig Turunen asszonynak adom meg a szót a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen mindenek előtt. Köszönöm az előadónak, hogy ilyen egyszerű eh, a jelentés, ez nagyon fontos és emlékeztet minket arra, hogy ez egy eljárással kapcsolatos egyetértés csak. Persze a tartalomról is beszélhetünk, ez világos. Ez egy politikai javaslat, igen, beszélhetünk tartalmi aspektusairól is. De szeretném az ALDE és a néppárt előttem szóló képviselőit felkérni arra, hogy fontolják meg még egyszer azt, hogy valóban a parlament, vagy a parlament feladata az, hogy leállítson 11 tagállamot, hogyha ők már nagyon pontosan kiszámították a következményeket, és azok, akik ezen kívül akarnak maradni, akik nem akarnak részt venni ebben, ezen országok pénzügyminiszterei is képesek arra, hogy ezeket a számításokat elvégezzék. Hogyha olyan helyzetben vagyunk, hogy valahol a parlamentnek kell vétózni, vagy ezt megakadályozni, az szerintem felháborító lenne. Ezt világosan el akartam mondani, el sem tudom képzelni, hogy mi ezt megtegyük. Gondoljanak egy olyan helyzetre, amikor a parlament aggájait hangoztatja, nem hajlandó ezt elfogadni, holott az egész tanács ezt meg akarja tenni. Az Egyesült Királyság jó, megpróbálja majd leblokkolni, de azt kérem, hogy ezt nagyon komolyan vegyük figyelembe. Szerintem nem a mi feladatunk az, hogy lelassítsuk az eljárást. Másrészt hagyjuk, hogy ezek az országok előrelépjenek, ahogy akarnak. Most tartalmi kérdésekről is, ha röviden szólhatnék. Egyrészt itt van a belső piac. Nulingasszony és Klinc úr is említették, hogy ennek, lehet következ, ennek lehetnek következményei a kívülálló országok és a belső piac számára is. Jó, hát már ma is elég fragmentált a piac. Most ez a javaslat lehet, hogy további széttöredezettséget okoz, de ma is van már nyolc ország, ahol van valamilyen tranzakciós adó. Most létrehozunk egy európait, remélhetőleg a 11 országnál többen is fognak ehhez majd csatlakozni, és ez majd korlátozza a széttöredezettséget, ami már ma megvan ezen a területen. Ez is szerintem egy fontos dolog. Másodszorban rossz ez a kívülmaradó országok számára? Szerintem ezen országoktól függ, hogy ezt mérlegeljék, de korábban is beszéltünk arról. Mindig volt egyfajta logika, hogy ez rossz lesz a 27 ország számára, aki ezt elfogadja, és nagyon jó lesz mindazok számára, akik kívül maradnak. Nem, mert hát ezt a logikát nem értem, őszintén szólva. Ez, ezt nem tudom felfogni. Svédország. Svédország az örök példa arra, hogy ezt ne tegyük meg. Persze lehet rossz tranzakciós adót bevezetni. Minden tranzakciós adó mm, lehet, hogy nem jó, és a svédek, elnézést vannak itt svéd kollégák, de a svéd tranzakciós adó nagyon rossz volt, nem jól vezették be, nem gondolták át. Nagyon könnyű volt kibújni az adó alól, és ez nagyon sok kárt okozott a svéd társadalomnak. Ebből tanulnunk kell. De azt is tudjuk, hogy valami kell, valamiféle tranzakciós adó azon országok számára, akik eh, már valamit a kis az államok szintén bevezettek. Tehát eh, amit mondani akarok az az, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan eh, alakítjuk ki ezt az adót. És ahogyan a parlament már javasolta, ezzel hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy a kibocsátási elvet is még ellenőrizzük, hogy ezt is be lehetne venni ebbe a javaslatba. Végezetül talán most egy kicsit felejtsük el az ideológiai vitát, gondolkozunk el azon, hogy mi a parlament szerepe egy ilyen megerősített együttműködési eljárásban. Lesz majd lehetőségünk arra, hogy tartalmi kérdésekre visszatérjünk, amikor már ezt az egészet egész eljut oda, hogy a, megkezdődnek a tárgyalások a tanácsban, de addig nem szabad ezt megakadályozni, hiszen valami nagyon érdekes dolog történik az EU adóztatása területén. Köszönöm, Köszönöm szépen, Turunen asszony. Bocs. És Strajek úrnak adom meg a szót az ECR nevében. Köszönöm szépen. Ö, általában angolul szoktam felszólalni ebben a bizottságban, de mivel itt most erről a konkrét témáról van szó, attól tartok, hogy bárki, aki angolul felszólalna az ECR nevében, támadásnak lenne kitéve, mert azt állítanák róla, hogy London képviselője és a pénzügyi tranzakciós adó ellen szól, ezért döntöttem most úgy, hogy anyanyelvemen fogok felszólalni, csak hogy bebizonyítsam azt, hogy az ECR frakcióban más országok képviselői is ülnek, olyan kollégák, akik hisznek abban, hogy az FTT projekt, hogy úgy mondjam, legalábbis vitás. Nem terjesztettünk elő javaslatot, úgyhogy hozzászólásom nem lesz hosszú, de szeretnék néhány észrevételt tenni. Turunen asszony. Azt ajánlotta, hogy ne ideológiai síkon folytassuk ezt a vitát, ha jól értettem. Persze, ez jogos, de amikor adózásról beszélünk, illetve egy új adófajta bevezetéséről, akkor nem kerülhetjük el teljességgel az ilyenfajta vitát. Vannak, akik úgy vélik, hogy új adó nemek bevezetésére van szükség, mások ennek ellenkezőjét állítják, úgyhogy ez egy dolog. Másodszorban nem vagyok sem a bankok, sem a pénzügyi intézmények szószólója, távol álljon ez tőlem, de nagyon könnyű pusztán a bankokat hibáztatni, és azt állítani, hogy ők a gazdaságban az összes probléma forrása. Ez így nagyon egyszerű lenne, így egyszerűen tisztázhatnánk a kérdéseket. Nem hiszem, hogy pusztán a bankokat hibáztathatjuk. Éppen ezért nem hiszem, hogy valamilyen fajta konkrét adót kellene kivetni rájuk. Az egész helyzet és sokkal összetettebb a mi megítélésünk szerint, sokkal bonyolultabb, mint hogy azt állíthatnánk, hogy a vezetőség hibázott, vagy a bankok rossz lépéseket tettek. Vannak új pénzek, olyan pénzek, amelyekről senki sem tudott. Ezen pénzügyi források gyakorlatilag az adófizetők zsebéből kerülnek ki. Ha azt hisszük, hogy az FTT majd új pénzeket fog előteremteni, ahogyan azt annak idején Nixon mondta, hát gyakorlatilag nincs olyan pénz, nincsenek olyan összegek, amelyek a derültékből potjannak az ölünkbe. Éppen ezért nem hisszük azt, hogy a pénzügyi tranzakciós adó globális szinten sikeres lehet és úgy véljük, hogy ha sor kerül európai szinten a bevezetésére, annak hátrányos hatása lehet a gazdasági növekedésre nézve. Ha jól értettem, az Európai Bizottságban is felmerült már ez a kérdés, és az Európai Bizottság is óvaintett attól, hogy esetleges káros hatásai lehetnek az FTT-nek. Következésképpen a mi álláspontunk közel áll bizonyos módosító indítványokban megfogalmazott álláspontokhoz. Hökmark úr, vagy Schmidt úr nézeteihez. Úgy vélem, hogy Klinc kollega is támogatta ezen módosítókat. Közel állunk tehát ezen javaslatokhoz. Noha, ha végül a javaslat ellen szavazunk, az nem azt jelenti, hogy negatívan szavazunk majd az összes módosítóra, mert vannak olyan javaslatok, amelyeket észszerűnek tartunk. Mariza Matias nevében pedig Klúta úrnak adom meg a szót. Elnézést kell kérjek a kolléganőm nevében, mert nem tudott eljönni ma, és azt kérte tőlem, hogy az ő nevében mondjak valamit. Felírt egy szöveget, amit fel is fogok olvasni de szeretnék én is személyesen néhány megjegyzést hozzáfűzni ehhez a témához. Ivo felhívta a figyelmet arra, hogy milyen esetleges gazdasági hatásai lehetnek az FTT-nek. Astrid Lüling szintén a mellékhatásokra hívta fel a figyelmet, úgyhogy tudatosan politikai és ideológiai szempontból szeretném azt mondani, hogy bárcsak lettek volna ilyen aggájaink, amikor a bércsökkentésekről döntöttünk a válságot sújtotta országokban, Írországban, Portugáliában, Görögországban, Spanyolországban, ott soha senkiben nem merült fel a kérdés, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek az ilyen lépéseknek, míg az FTT-nek valószínűleg sokkal kisebb horderejű következményei lesznek, mégis felmerült a vitában ez a szempont. Ezt pedig elég bosszantónak tartom. Azt hiszem, hogy az állampolgárok szempontjából, akiket sújtanak a megszorító intézkedések, alig ha érthető, hogy miért járunk el itt így. Amit Klinc kollega mondott, megerősíti számomra azt, hogy gyakorlatilag a tanács képezi az egyik fő problémát az Európai Unióban, legalábbis amikor az Európai Unió és a belső piac fejlődéséről van szó, úgy tűnik, hogy ők azok, akik blokkolják a folyamatokat elsősorban. Ezt szerettem volna leszögezni. És számomra ez indokoltá teszi azt is, hogy nekünk további lépéseket kell tennünk. Lehet, hogy ez egyfajta időhúzási taktika a tanács részéről, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Wolf Klintz mondott, hiszen az utca embere érdekében is kell lépéseket tennünk, még akkor is, hogyha különböző pártokhoz tartozunk. Nem szabad, hogy elszalasszuk ezt a lehetőséget. Ez lett volna az én személyes véleményem, most pedig felolvasnám Mariza szövegét angolul. Néhány sort írt fel. A pénzügyi tranzakciós adó bevezetése egy nagyon fontos lépés a stabil pénzügyi piacok érdekében, valamint annak érdekében, hogy az európai szakpolitikákhoz méltányosabban járuljunk hozzá. Ennek létrehozása önmagában is egy nyereség, mert csökkenti a pénzügyi piacok volatilitását és egyéb káros pénzügyi tevékenységeket. Az FTT nek vannak még bizonyos korlátai. A struktúrált termékek szempontjából nem nincs eléggé kidolgozva. Ugyanakkor egy nagyon fontos kezdeti lépést jelent, mert így a piacok a gazdaság érdekeit szolgálhatják. Ugyanakkor le kell szögezni azt is, hogy európai szintű alkalmazását össze kell kapcsolni azzal, hogy a bevételeket az európai politikák és a fenntarthatóság a munkahelyteremtés céljára fordítsuk. Hogyha az európai költségvetésből ezeket kivonjuk, akkor az Európai Unió elszalaszt egy komoly lehetőséget, hogy a gyakorlatilag nem létező fiskális eszközeit megerősítse. Sajnálatos, hogy ezt a szöveget nem az egész Európai Unióban kívánják bevezetni. Úgy tűnik, hogy bizonyos politikai csoportok, pártok vagy kormányok gyorsak, amikor áldozatokat várnak el az európai polgároktól, ugyanakkor kizárják a lehetőségeket, amikor a legmérsékeltebb hozzájárulást is elvárnák azok részéről, akik döntő mértékben felelősek a jelenlegi helyzetért. Az FTT bevezetése azt eredményezheti, hogy a pénzügyi intézmények máshova helyezik át tevékenységüket, ugyanakkor ez az érvelés az Egyesült Királyság részéről, ahol hatályos már évek óta az FTT eléggé sajátos a megerősített együttműködés, amely most a vita tárgyát képezi. Egy első lépés kell, hogy legyen afelé, hogy, Európai, hogy az Európai Unióban és világszerte is megvalósítsuk ezt az adót. Az FTT teljes hatékonyságát akkor sikerül megvalósítani, hogyha az Európai Unióban és globális szinten is sikerül keresztül vinni európai kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy az összes tagállamban alkalmazni kell, és a bevételei az Európai Unió egészének érdekeit kell, hogy szolgálják. Fontos, hogy ezáltal jobban szembeszálljunk azon kihívásokkal, amelyekkel szembesülünk, hiszen mindenki az európai szolidaritásról beszél ma. Jó lenne, ha bizonyos politikai csoportok a szavakról áttérnének végre a tettek mezejére. Ez lenne Marisa Matias szövege álláspontja és a végső ajánlás, amelyet szeretnék a H kompromisszummal kapcsolatban megfogalmazni, az utolsó mondatban, amikor a, azt olvassuk, hogy a megerősített együttműködés pozitív példát jelenthet a globális megvalósítás céljából. Ez az eredeti szöveg, a pozitív kifejezést kitörölték, én pedig azt szeretném ajánlani, illetve feltenném azt a kérdést, hogy nem igazán értem, ezt a törlést. Arra kérném az előadót, hogy ezt ne törölje, de talán ezt majd később megvitathatjuk még. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Klute úr. Van-e, aki szeretne még hozzászólni? Ha nem, akkor a bizottság képviselőtlen úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy a parlament felgyorsított döntéshozó eljárást hozott létre, amelyet a bizottság ödvözöl. Három megjegyzésem lenne az itt hallott szkepticizmust illetően. Az első, a bizottság nem úgy véle, hogy ez a javaslat megosztja Európát, hanem inkább elősegíti a belső piaci integrációt és az új jogszabályoknak engedelmeskedni fognak, mert ha bármi más tesznek, az a bíróság elé kerül. Nem, második véleményem, nem értek egyet Lülünk asszonynak a területen kívüliségével kapcsolatos megállapítását illeten. Nyilvánvalóan a nem résztvevő országoknak a pénzügyi intézményei, vagy akárkinek, akinek van FTT ügyfele, meg kell, hogy fizesse az adót, még ezt a bélyegadót is az egyetlen különbség az angol, a brit adó és a többi között az, hogy az Egyesült Királyságban az, hogy mit, mivel kereskednek, különben pedig, hogy kikkel kereskednek. A hatásvizsgálatot illetően, és Klintz úr megjegyzését illetően a végrehajtás könnyű a tagállamokban, akik részt vesznek, ugyanis a piaci infrastruktúra struktúrára rákényszeríthetik ezt a szöveget. Talán osztottam volna az önök aggájait, hogyha a régi világban élnénk, ahol nem volt átláthatóság, és minden zárt ajtók mögött történt, de manapság, amikor átláthatók a piacok, akkor megvannak a további jogi eszközök a piaci pénzügyi piacok szabályozásának keretében, és látjuk, hogy kinek kell fizetni és mennyit. És aztán az adóhatóságok fogják ezeket behajtani, akiknek ezt fizetni kell. Végül pedig a hatásvizsgálatot illetve már elhangzott, hogy a hatásvizsgálat az eredeti javaslattal kapcsolatban megtörtént, ez a mi weblapunkon megtartható, és további vizsgálatokat is végzünk a különböző politikai lehetőségek és hatásait, illetően a taxuddal, főigazgatósággal és másokkal is konzultáltunk. Holnap a hatástanulmányi bizottság megvizsgálja a dokumentumot, tehát elfben a bizottság az érdemi javaslattal együtt bead egy olyan dokumentumot, amely a szakpolitikai lehetőségeket és azoknak a hatásait vizsgálja. Ezt lehet kiegészítő hatásvizsgálatnak beszélni, tehát eh, CAE, tehát eh, CIA, tehát az eredeti eh, hatásvizsgálatnak a kiegészítésére de minden esetre e, az előzetes eredmények alapján nem lesz negatív, negatív hatása ennek e, e, egyik országban sem, tehát azokban sem, ahol akik részt vesznek, azokban sem, akik nem vesznek részt. Köszönjük, most pedig akkor Podimata asszony kap szót. Köszönöm szépen. Görögül fogok hozzászólni. Először is szeretnék annyit mondani, azt hiszem nagyon fontos a jelenlegi pillanatban, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο μέσο αυτής της κρίσης που είναι κρίση αξιοπιστίας να κάνουμε όλη μια προσπάθεια meg kell néznünk azt is, hogy ez a válság tulajdonképpen alapvetően bizalmi eh, válság. Nagyon gyakran már példaszerűen jártunk el, és most is erre törekszünk, következetesek akarunk lenni, tömören fogalmazunk a jelentésben, és nagyon fontos, hogy összhang legyen a szavaink és a tetteink között. Azért mondom ezt itt, mert szeretnék emlékeztetni arra, hogy a parlamentben nagy többség támogatta a pénzügyi tranzakciós adó bevezetését. Minden bizonyal lesz még lehetőségünk arra, hogy a tartalmi kérdéseket is megvitassuk, majd amikor egy felül átdolgozott bizottsági javaslat kerül elénk. De sose feledkezzünk meg arról, hogy ez a javaslat tulajdonképpen milyen keretek között született meg. Néhány hónappal ezelőtt ugye elfogadtuk már a jogalkotási kereteket, mégpedig nagy többséggel. Természetesen voltak ott is fenntartások, ezeket is figyelembe kell venni. Mindenkinek persze joga van arra, hogy el is mondja az elgondolásait. De következetesnek kell lennünk, ami az indokolást illeti illetve a végrehajtást. Vannak konfliktusok az FTT-vel kapcsolatban, nagyon komoly viták voltak a tranzakciós adóról, többen felhívták a figyelmet arra, hogy itt fennáll a tőke kimenekítésének a veszélye, a tranzakciós adó ellenzői szoktak ezzel érvelni, és um, azt mondják, hogy majd uh, elhagyják ezek a pénzek az Európai Uniót, uh, uh, most pedig az Európai unió belül áramlik ez a tőke, de az ellenzők azt mondják, hogy majd egy ilyen adó azt fogja eredményezni, hogy az Európai Unión kívülre menekítik ezeket a pénzeket olyan területekre, országokba, ahol az adózási körülmények kedvezőbbek, mint az EU-ban. Ezt mondják tehát az FTT ellenzői. Az megerősített együttműködésről röviden. 11 tagállam nyilvánította ki azon szándékát és kívánságát, hogy előre akarnak lépni ezzel az adóval kapcsolatban. Ezt az érvet azután sokszor elfelejt szeretik eh, említeni, és most előtérbe kerültek azok az érvek, amelyek, amelyeket az FTT ellenzői hoznak fel ők felhívják arra a figyelmet, hogy a kereskedés kikerül az EU-ból, egész intézmények esetleg el fogják hagyni az Európai Uniót, de még ennél is inkább azt halljuk, hogy milyen nagy veszélyt jelent az, hogy ennek az adónak a működtetése nem is lesz lehetséges azok a tagállamok, akik alkalmazzák az FTT-t majd, az első szakaszban természetesen még nem tudják teljes mértékben megbecsülni, előre látni a veszélyeket, a kockázatokat. Ennek a 11 országnak a kormánya persze meg próbálja az FTT bevezetésével járó, a saját országukra vonatkozó következményeket felmérni. És ez az elemzés illetve az adónak a bevezetése végül is elvezethet oda, hogy azoknak szám származik ebből kára, akik nem vesznek részt a pénzügyi tranzakciós adó rendszerében. Ezt az évet is sokszor halljuk, de szerintem ez is túlzás. E, persze az ellenzők ezt már a múltban is sokszor felhozták, ezt az érvet. Mindezt most azért mondtam el, mert szeretném aláhúzni azt, hogy határozott álláspontot tudjunk kialakítani, vagy igent, vagy nemet mondani a pénzügyi tranzakciós adóra, az egy teljesen rendben lévő dolog. De fontos az, hogy maradjunk következetesek. Persze vannak, akiket nem lehet meggyőzni egy ilyen adó alkalmazásának az előnyeiről, nem lehet mindenkit közös nevezőre hozni ez ügyben, ez teljesen világos. Azt gondolom, és ezt gyakran hangoztatják sokan, hogy jaj, egy újabb adó. Wolf eh, Klintz, eh, Srecsik úr és eh, mások is mondtak ilyeneket, hogyha túl sok adóforma van, túl sok kötelezettség, túl, már most is túl sok adót kell fizetni, nincs szükség egy újabb plusz adóra, ami tovább nehezíti majd a helyzetet. Nos, hadd utaljak ezzel kapcsolatban arra, hogy természetesen sokat kell fizetnünk, lehet, hogy túl sok adót kell fizetni, de hol nincs ez így? A munkat ugyanúgy meg, megadóztatják mindenütt, mint a gazdaságot, a vállalkozásokat. Itt a kérdés az, hogy a tereket hogyan tudjuk minél igazságosabban elosztani és ebben a három évben már elég sokszor beszéltünk erről. Itt nem csak arról van szó, hogy csak a bankok vétkesek a válság kapcsán, nem. Én is többször utaltam már arra, hogy a tagállamok költségvetéseinek is viselni kell a terhek egy részét. Az elmúlt években több támogatás, a tagállamok három milliárdnyi támogatást adtak, konjunktúra élénkítő intézkedéseket tettek, van, ahol túlzottan emelték az adókat, és ez visszaszorítja a termelést, a gazdaságot, a munkavilágát is, ez hátrányosan érintik ezek az intézkedések, és ezért a pénzügyi tranzakciós adó a terhek igazságosabb elasztását eredményezheti. Nos, az is tény, hogy vannak adók, a pénzügyi tranzakciós adónkhoz hasonló adók, amit már más, amik néhány tagállam már alkalmaz, mint Franciaország is bevezetett egyfajta tranzakciós adót. Eredetileg 27-ekben gondolkoztunk ezen az FTT kapcsán. Most, miután kiderült, hogy 27-en nem tudnak megegyezni, született egy új javaslat, a megerősített együttműködésről, és ennek a javaslatnak az a célja, hogy a pénzügyi ág ágazatban véget vessen a e, fragmentációnak, ennek a szét töredezettségnek. És e, a belső piac e, szempontjából pozitív hatásai lesznek ennek az adónak. Hogyha javítani akarjuk a belső piac működését, akkor szembe kell nézni azzal, hogy nem hagyhatjuk, eh, azt nem fogadhatjuk el a, eh, ennek a belső piacnak a széttöredezettségét. A 11-ek eh, részvétele csak egy első lépés lesz, és hogyha a belső piac jobb, jobban fog működni, a pénzügyi szolgáltatások is ennek hatására szerintem jobban fognak működni. Jürgen említett valamit a módosító indítványokkal kapcsolatban, és egy pozitív példát említett. Nos, Jürgen, én azt gondolom, hogyha ez a példa pozitív lesz, akkor igenis használjuk nyugodtan a pozitív szót. Ez magától értetődő szerintem, hogy ez, a, ez pozitív lesz. Azt Luling felvetette azt, hogy ha azt mondjuk, hogy ez egy pozitív példa, ebből következik automatikusan, hogyha pozitív, akkor nem negatív. A lehető legnagyobb kohéziót szeretnénk elérni. Ezt azért mondom, mert nekem természetesen az a célom, hogy a parlament támogassa ezt a megerősített együttműködést. Just one minute. Köszönöm szépen. Lüling asszony, nincs már igazából időnk csak egy perc. Elnök úr, egy kicsit meglep a bizottságnak a naivitása úgy látja, hogy nincsenek, nem lesznek negatív hatások. Van egy kérdésem, mint emlékeznek rá az első jelentésben, Podimata jelentésben, amelyet többséggel elfogadtunk a plenáris ülésen, azt javasoltuk, hogy az nyugdíj alapokat mentesítjük ettől. Én is azt javasoltam, hogy ne alkalmazzuk ezt az adót a jusszicekre, hiszen ez negatív hatással lenne rájuk. Most akkor azt hallom, hogy a bizottság újból azt akarja, hogy az a nyugdíjalapokra is akarja ezt alkalmazni. Most akkor megteszem, felteszem a kérdést a bizottságnak, hogy ez így van, vagy nem. Lőlénk asszony Bármanél már nincs itt, tehát nem folytathatjuk le ezt a vitát, már elment. Jó? Jó, tehát Erről a jelentésről a szakbizottságban holnap szavazunk, és a decemberi plenárison. Nézzük a következő napi rendi pontot, ez pedig a KKV-k finanszírozásához való, finanszírozáshoz való hozzájutásának javítása. Filip de Baker úr az ALDE részéről. Kedves kollégák, Szeretném először is megköszönni a kollégáknak az érdeklődést, e, ez iránt a jelentés után mutatott érdeklődést, és köszönöm az árnyék előadóknak is azt az erőfeszítést, amit megtettek. 140, több mint 140 módosítót nyújtottak be különböző témakörökben, ezek mind érdekesek voltak. Az utóbbi hetek során megpróbáltam kompromisszumos megoldásokat találni, és nyilvánvalóan a többi frakcióval is konzultáltam ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan nem tudom belevenni mindegyik módosítót, és szeretnénk világossá, átláthatóvá és érthetővé tenni ezt a szöveget. Épp azért a túl részletes módosítókat nem vettem bele mivel más szakbizottságnak a véleményére is szükség lesz, épp ezért nem vettem be olyan témákat, amelyek más szakbizottságnak a hatáskörébe tartozik, és nem szerettem volna átfedéseket létrehozni. Mint mondtam, ezt a javaslatot átláthatóvá és rövidé szeretnénk tenni, ugyanis szeretnénk ösztönözni a bizottságot és a tagállamokat is, hogy konkrét javaslatokkal álljanak elő. Ugyanakkor szeretnénk a vállalkozók értésére adni, hogy valóban foglalkozunk a parlamentben a problémáikkal a finanszírozáshoz való hozzájutást illetően, tehát karácsonyi ajándékként szeretnénk nekik ezt prezentálni azt szeretnénk mutatni, hogy az Európai Parlament nem bürokratikus dokumentumot hoz újból létre. Nos, akkor röviden a lényege a dokumentumnak és a kompromisszumos módosítóknak az először is, hogy világosá kell tennünk, hogy nincsen mindenre ráhúzható megoldás vannak nagy regionális különbségek, és ezeket is figyelembe kell venni. A KKV-k, mint ahogy tudjuk, a gerincét alkotják az európai gazdaságnak, és azt hiszem világosan kell látnunk, és óvatosan kell eljárnunk, hogy ne hozzunk újabb bürokratikus réteg, réteget létre, hanem az üzleti légkört próbáljuk javasolni, javítani, és ezt elsősorban elvi kérdésekkel lehet megoldani. A pénzügyi válság idején láthatjuk, hogy a bankok igazán viharos időket éltek meg, de még továbbra is ők maradnak a KKV-k fő finanszírozói és épp ezért a finanszírozási intézeteket ösztönözni kellene, és a nagyszámú takarékossági számlákat aktiválni kell, nyilvánvalóan ez a tagállamoknak a hatáskörébe tartozik, de európai szintén mi létrehozhatjuk azt a keretet, amely a reálgazdaságban aktiválja ezeket a takarékszámlákat. Ugyanakkor a vállalkozásoknak a szakmai szakemberékét is fontos szerep, hiszen gyakran akadályozza a pénzügyi tevékenységeket ahhoz, hogy nem megfelelően vezetik ezeket a vállalkozásokat. Végül pedig szeretném megemlíteni, hogy az átláthatóságot is növelni fogjuk és pedig, hogy miért nem lehetséges, vagy lehetségesnek kell lenni az idő előtti visszafizetéseket, és a többi. A sok KKV már kedvezően reagált erre a jelentésre, és remélem, hogy a következő árnyék jelentéstevői decemberi ülésen eljutunk a végső megállapodáshoz, és remélem, hogy továbbra is szorosan együttműködhetek a kollégákkal és az árnyék előadókkal, hogy jó eredményt érjünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Filip. Az EPP nevében most pedig akkor Roforman úr fog hozzászólni. Az előadónak, de Baker úrnak szeretnék köszönetet mondani az elmúlt hetekben az együttműködésért, ennek eredményeképpen a most előterjesztett kompromisszumokkal messze menőleg egyet tudunk érteni. Azt hiszem, hogy különösebb nézeteltéréseink ezen jelentés kapcsán nem lesznek. Egészen röviden szeretném azon pontokat érinteni, amelyek számunkra különösen fontosak, de amelyeket már úgy látjuk, hogy figyelemben vett a kompromisszumos indítványoknál. Ugye említette a kollega azt, hogy a bankok valamint a KKV közötti kapcsolat milyen. Itt eh, minden bizonyal nagyobb átláthatóságra van szükséges, ugyanakkor felhívnánk a figyelmet arra, hogy továbbra is magánvállalatok, bankok és KKV-k kapcsolatrendszeréről van szó, tehát eh, elutasítjuk az arra irányuló javaslatokat, hogy eh, a bankokat gyakorlatilag arra kötelezzük, hogy a KKV-knek hitelt nyújtsanak. Ez mindenféleképpen a bankok döntés hozatali jogkörében kell, hogy maradjon. Tehát erre vonatkozóan javítanunk kell a javaslatot. Továbbá említeném még azt is, hogy ez a jelenlegi válság, amely főleg egyes tagállamokat sújt, természetesen nagymértékben érinti a hitelezést is, és itt a parlamentben is az adósságok, az államadóság tekintetében a spreadről gyakran beszélünk, és az európai belső piacon a hitelezéssel ez összefüggésben áll. Ugyanakkor jelenleg a különböző tagállamokban alkalmazott kamatok tekintetében komoly különbségek figyelhetők meg. Ez a belső piacot torzítja, és főleg a határmenti térségek azok, amelyeket sújt ez a helyzet. Ugyanis ott a hiteleket nagyon eltérő kamatokkal nyújtják. Egy további kérdés, amelyel a parlamentben minden bizonyal gyakrabban kell foglalkoznunk, az az, hogy a banki szektorban a szabályozás milyen hatással lesz a KKV-knek nyújtott hitelekre. A Bázel 3 és a tőkekövetelményekre vonatkozó szabályok alkalmazásából erednek majd ezen hatások. A saját tőkére vonatkozó követelmény, ugye hát nyilván azt eredményez, hogy valahonnan elő kell teremteni ezt a tőkét, és a bankok számára kevesebb lesz a rendelkezésre álló összeg, amelyből hitelezhetnek. Tehát ebben a jelentésben örvendünk annak, hogy említést tesznek erre a pontra. És egy további kérdés, ami számomra nagyon fontos, az a garanciákra vonatkozik. Vannak olyan országok, mint például hazám Olaszország, ahol vannak különböző garancia platformok a KKV-kre vonatkozóan, és ezek nagyon jól működnek. Ebből is láthatjuk, hogy az ilyen platformok bizony hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a KKV-knek nyújtott hitelek javulhatnak. Sok tagállamban ugyanakkor ilyen platformok nem léteznek. A jelentés említést tesz arról, hogy érdemes volna elgondolkodni azon, hogy európai szinten is ilyen garancia platformokat létrehozhatnánk. Szerintem ez fontos lenne. Ennek eredményeképpen egész Európában gyakorlatilag egy új lehetőséget nyújtanánk, mert a KKV-k számára gyakran nehéz előteremteni ezen fedezeteket, és így megkönnyítenénk a helyzetüket. A jelenlegi kompromisszumokban nem találkoztam még egy fontos kitétellel, ami szerintem fontos lenne, ez pedig a klasszikus bank hitelekkel kapcsolatos finanszírozás. Érdemes volna utalnunk arra, hogy az Európai Unión kívül, például az Egyesült Államokban, vagy például a részvénypiacokon vannak különböző mechanizmusok, amelyek eh, hitelt eh, képesek nyújtani a KKV-knek. Talán Európában is eh, meg kellene vizsgálnunk azt a lehetőséget, hogy a részvényeken keresztüli finanszírozás lehetőségét megteremtsük-e, mert ez testre szabott finanszírozást nyújthatna a KKV-k számára. Ez egy további finanszírozási lehetőség lenne. Szeretném még egyszer megismételni, hogy a kompromisszumok véleményem szerint megfelelő irányba mutatnak, legalábbis a frakciónk ezeket messze menőleg támogatni tudja. Köszönöm, köszönöm szépen Dorfman úr, most pedig a szocialisták nevében Klevászonynak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm. Szlovénul fogok most beszélni. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jelentését ugyanis kiváló együttműködést biztosított eddig a, a kompromisszumoknak az előkészítése során. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy megerősítsük ezt a jelentést, és tudatában valunk, vagyunk a jogszabály megváltoztatásának következményeivel, és azzal, hogy az EU struktúrák hogyan működnek jelenleg a KKV-kkel kapcsolatban. Támogatnunk kell a különböző elveket, figyelembe kell venni a KKV-k érdekeit, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ha az eljárásokat egyszerűsítjük, megfelelő védelmet is kell biztosítani az alkalmazottaknak, és minden más kapcsolatos kérdés is figyelembe kell vennünk. Az előadóval konzultáltunk, és az bankokkal való együttműködés, a különböző pénzügyi rendszereknek a népszerűsítése mind fontos kérdések. De ezen kívül szeretnék rámutatni, hogy a KKV-k csoportjai a tagállamokban eh, aggodással nagyon különbözőek, nem homogén módon tekintik ezeket a kérdéseket, és különböző politikákat folytatnak. Például, amikor a szociális vállalkozásokról beszélünk, amely egy növekvő ágazat az Európai Unióban, már is 10%-át teszik ki az európai vállalkozásoknak, és fontos munkaadói szerepet játszanak. Épp ezért nem szabad bezárni az ajtókat ezen KKV-k előtt, és épp ezért az előadóval új kompromisszumokat kell találni ezen a területen. Köszönjük szépen, Kleva asszony! Most pedig Philip Lambert a zöldek részéről, nem látom. Épp ezért a konzervatívok részéről kap szót Kamal úr. Először is szeretném megköszönni a kiváló együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal, és a kompromisszumos módosítók nagyon gyorsan összeálltak, tehát nagyon hatékonyan működött az előadó. Különösen örülök annak, hogy megláttuk már, hogy a KKV az nem homogén szektor. Amikor 95-ben képviselővé váltam, akkor ez egyáltalán nem így volt. Mindenkinek, minden KKV-t ugyanolyannak tekintettek. Azóta ez világosabbá vált, hogy a különböző méretű KKV-k vannak, és nagyon különbözők lehetnek. Amikor az én vállalkozásaimmal dolgoztam, eh, akkor tulajdonképpen eh, először egyedül kezdtem, és utána aztán én magam váltam eh, munkaadóvá. Nagyon fontos ugyanakkor azt is látni, hogy a nagyobb KKV-k azok a, a globális ellátási láncnak a részei. Ugyanakkor különösen fontos azt látni, hogy hogy tudjuk a vállalkozókat segíteni és csodálatos történetek vannak arról, hogy emberek, akiknek nem sok pénze van, akár 100 euró, 100 font vagy kevesebb, akik például van egy Medisáma cég, nevű cég, ahol egy egyedülálló asszony anya tíz fonttal indult, és, és szomozákat, tehát indiai ételt állított elő, és most már több embert alkalmaz a 80-as emberek, években volt valaki, aki ö, ö, vett az édesanyja segítségével 50 pontból ö, anyagokat a piacon, és aztán vett varrógépet, és most már hatalmas vállalkozása van. Tehát ezekben mind az az érdekes, hogy a legkisebb vállalkozások is azt mutatják, hogy kis pénzből is lehet nagy dolgokat csinálni. A saját választókerületemben is azt vizsgáljuk, hogy hogy lehet kis pénzű embereknek tanácsadással segíteni azt, hogy ilyen eredményeket elérjenek. Ezek a tanácsok, amelyeket talán a tovább tanulási intézményekkel együtt tesszük, azok nagyon sokat segítenek. Tehát vannak olyan emberek is, akik pénzt nyújthatnak, és mondta a jelentéstevő, hogy mi csak a bankokra nézünk, de hát például van egy olyan internetes oldal, a Kivi, amely az egész világon ugandai, kolumbiai, más vállalkozót 25 dollárral segít. De hogyha összeadjuk e, e, ezeket a világon, akkor e, azok 1200-3000 dollárt is jelenthetnek. Aztán vannak olyan szervezetek is, amelyek a most induló vállalkozásokat segítünk. Lehet, hogy nem kell velük foglalkozni, mert az többet segít nekik, mondta, mint hogyha mi beavatkozunk. Jó, vannak aztán más kérdések, és beszélünk a KKV-k finanszírozásairól, de amikor a parlament egyrészt eh, arról beszél, hogy eh, jobb hozzáférést eh, biztosítunk a KKV-k finanszírozásához, ugyanakkor nem akarjuk a vállalkozási tőkét rendelkezésre bocsátani. Tehát nagyon fontos erre is figyelni. A bizottság megmondta, hogy hogy segíteni akar, de ugyanakkor úgy tűnik, mintha politikai játék lenne ez az egész. Tehát a jelentésben nagyon fontos, hogy nagyon jó európai kísérleti tőkét, vállalkozási tőkét biztosítsunk a KKV-k számára. De azt hiszem, hogy ezzel a jelentéssel nagyon sok mindenben előreléptünk már. Köszönöm szépen, Kamal úr. Klute urat nem látom, ezért kérdezem Bidegesz urat, hogy kíván-e szólni. Becker urat. Az elmúlt napokban, hetekben már sokszor konzultáltunk az árnyék előadókkal. Csak néhány gyors megjegyzésem lenne. Néhány elhangzott észrevétellel teljesen egyetértek, például alternatív finanszírozási formákra is gondolnunk kellene. Európában még túlzottan függünk a kizárólagos banki modelltől, de vannak alternatív módok is, részvénypiacok KKV-k számára, azután a cloudon keresztüli, felhőn keresztüli finanszírozás, több saját tőke alapú finanszírozást is alaposan meg kellene vizsgálnunk, meg kellene nézni, hogy mik azok az akadályok, amik miatt a KKV-k jelenleg ilyen ilyen finanszírozási formákat nem e, tudnak alkalmazni. Ezeket e, ki fogom majd emelni a jelentésben. Szintén nagyon fontos volt számomra a e, tudás átadása, a know-how transfer. Itt a bizottság, európai intézmények is megvizsgálhatnák, hogy itt nem csak a, pénzügyi szektorról kell beszélnünk, hanem ahhoz, hogy valóban hosszú távú működő vállalkozások legyenek, a tudás átadásnak, a képzésnek is nagy szerepe van. Végezetül a kockázati tőkével kapcsolatos kérdések ennek része voltam, valóban a parlament ezt megakadályozta de ez különösen azon vállalkozások számára nagyon rossz, akik várják azt, hogy kockázati tőke révén jussanak finanszírozáshoz, tehát ezt az akadályt meg kell szüntetni, és ezt a lehetőséget is ki kell tudnunk majd használni. Feljegyeztem az elhangzott megjegyzéseket, nyitott vagyok a további vitákra, és gondolom, hogy a végén majd nagyon jó kompromisszumok és egy nagyon jó jelentés fog megszületni. Köszönöm szépen, Becker úr! Ezzel az ülés végére értünk, vagy nem? Szinte el, majdnem elfelejtettem. A szavazás az EKON szakbizottságban december 17-én és 18-án lesz. A plenáris ülésen pedig valószínűleg a februári ülésszakon fogunk szavazni. Most befejezzük az ülést, és ma délután három órakor folytatjuk.